So, Kolleginnen und Kollegen, können wir anfangen? Kedves kollégák, kezdhetjük? Az lehet, hogy azt akarták mondani, hogy nem, de mégis elkezdjük. Elektronikusan szavazunk. Ma délelőtt a napirend kapcsán megjegyez éreztük, hogy az eh, el kell halasztanunk az EGR-ra vonatkozó szavazást, tehát ezt ma akkor töröltük a programról. 9. napi rendi pont a, a AAA. Erről most szavazunk. Mindenki készen áll a szavazásra? Én még nem, mondja az elnök. Jetzt bin ich auch bereit. Ich... Most én is készen vagyok. Szavazunk tehát. Első bekezdés. Kompromisszumos szövegről szavazunk a ECRS kiegészítéssel együtt. Mellette köszönöm ellene egyes bekezdés a kiegészítéssel elfogadtuk. Következik az egyes kérdés. Itt szavazunk a kompromisszumos szövegről. Kérem jelezze, aki egyetért. Köszönöm. Ellenszavazat elfogadtuk. Kettes kérdés. Mellette. Ellene akkor ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. A második kérdésről tehát szavazunk. Mindenki szavazott. Akkor lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 2A kérdés. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még elnézést, tehát az előzőnek a második részéről is kell szavazunk mellette. Ellene, ezt inkább ellenőrizzük. Hármas, illetve a kettő A második részéről szavaztunk, mindenki szavazott, elutasítottuk. Ah, inkább elutasítottuk. Harmadik kérdés, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk következik. Négyes kérdés. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Négy A. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik a végszavazás, a szóbeli kérdésről mellette ki van, ki ellenzi. Elfogadtuk. Elektronikusan is nézzük meg. Jó, szavazzunk elektronikusan. Tehát még egyszer végszavazás a szóbeli kérdésről elektronikusan. Mindenki szavazott. Akkor most lezártam a szavazást. Elfogadtuk tehát a szóbeli kérdést ebben a formában. Köszönöm szépen. Egy nagyon kis szünetet rendelek el, hogy az ügynökségek képviselők lehetőséget adjunk arra, hogy helyet foglaljanak. Thank you very much. Thank you. <laughs>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 So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, 11. Akkor most következnek a 10., 11., 12., 13. napi rendi pont, eszmecsere a ügynökségek képviselőivel, vezetőivel. Ahogy minden évben, most is meghívtuk a négy ügynökséget, eh, hogy eh, a fő tevékenységükről kiértelmükről, észrevételeikről tartsunk eszmecserét. Krista Szedlöcseket köszöntöm először, aki az OSA igazgatója, azután Madlen eh, Szervant az ETF-től, James Kalehát a Cedefoptól, és Juan Mendez Valdez eh, a Eurofound eh, képviseletében. Nem is akarok itt hosszas bevezetőt tartani, hogy ne raboljam el önöktől az időt, és majd az önök beszámolója után kezdjük meg a vitát, az eszmecserét, először majd a frakciók jelentéstevőit hallgatjuk meg, és azt hiszem bőven van időnk ma a vitára, az eszmecserére. Először Krista Szedlacseket kérem, hogy 10 percben, ha lehet, ha tudja tartani ezt az időt, tartsa meg a beszámolóját. Köszönöm szépen, majd erre törekszem. Szeretnék beszámolni a 2015-ös eredményekről, és utána a 2016 néhány fontos eseményéről is mondok valamit. Ahogyan tudják, az Európai Unió stratégiai keretébe illeszkedik az OSA, ott font fontos szerepet kapunk a stratégiai keret több területén is. Az egyik eh, zászlós hajónk, a 2014-es 15-ös egészséges munkahely kampány, eh, munkához kapcsolódó stressz és eh, pszichoszociális veszélyekkel foglalkozott. Ez mind a kettő egyre nagyobb kockázatot jelent az egész EU-ban a munkavállalók számára. A munkavállalók mintegy 50%-a számol be arról, hogy igenis van stressz a munkahelyén, és ez ilyen munkával kapcsolatos stressz nagyon negatívan befolyásolja a termelékenységet is. Minden évben a munkával töltött napok felének az elvesztését okozza. Tudjuk felmérésekből, hogy az EU-ban a menedzserek, a vezetők 80% azt mondja, hogy igenis tisztában vagyunk ezzel a veszéllyel, a kihívással, de csak a vállalatok 30%-a hoz intézkedéseket. És ennek alapján szerveztük meg ezt a két éves kampányt. A kampány idején támogatást tettünk mindegyik tagállamnak, különböző kampányanyagokkal, mind a 1024 nyelven számos anyagot bocsátottuk a rendelkezésünkre, és a szociális médián is jelen voltunk. Egy elektronikus útmutatót is készítettünk, különösen a kis és a mikrovállalkozások számára tanácsot adtunk, hogyan tudják ők kezelni a munkahelyi stresszt. És a legfontosabb üzenet a év, illetve az utáni években az volt, hogy igenis meg lehet becsülni a stresszt és a pszichoszociális kockázatokat a munkahelyeken, és ezt kezelni is lehet, és lehet hozni javító intézkedéseket. Bemutattunk olyan cégeket, amelyek azután beszámoltak a saját jó gyakorlatukról a munkahelyi stressz kezelésében. Azt hiszem, ez volt a legsikeresebb kampányunk az alapítvány történetében, és sikeresen lezártuk november 30-án Bilbaón a kampány. Egy másik projekt, ami különösen az önök a parlament számára lehet fontos, hiszen önök bízzák meg az ügynökséget a munkával, a öregedő lakossággal kapcsolatos szakpolitika és intézkedések a tagállamokban, ez volt a tárgya. Az általános célkitűzés ennek a tevékenységnek az, hogy segítsük információkkal a szakpolitikák kialakítását, az idősebb munkavállalók egészsége, biztonsága érdekében hozzanak meg eh, jó intézkedéseket, számoljanak be és cseréljék a legjobb gyakorlatokat, különösen az innovatív eh, módszereket, eh, ezekkel ismertessék el, meg egymást. 2016-ban, azaz hamarosan önök is megkapják az összes információt az EU-ban az öregedő munkavállalókkal kapcsolatos elemzésekről, 31 országban elveszik a helyzetet, tehát 31 jelentés készült, és azt hiszem, ez is nagyon fontos, a jelentés nagy része majd információkat szolgáltat a következő két éves, a 2017-es kampányunkhoz, aminek a tárgya egészséges munkahely minden életkorú munkavállalók számára. Létezik az AIRA nevű elemző eszközünk, amely gyakorlati támogatást is ad a kis és a mikrovállalkozóknak, hogy ezek jobban meg tudjanak felelni a munkavédelmi szabályoknak. Ezt az eszköz konkrétan megemlíti az EU stratégiai kerete, mint példát a jó gyakorlatra, és a parlament is ugyanezt elismerte. Ez megkönnyíti ez az eszköz a értékelést, és elősegíti a szabályoknak való megfelelést, különösen a kis és a mikrovállalkozásoknál. 2015, tehát egy nagyon sikeres év volt, nagyon sok célkitűzést el tudtunk érni. Például 86 új ilyen eszközt dolgoztunk ki, továbbiakat fejlesztünk, és nemzeti szinten is az ajrával kapcsolatos az bemutató szemináriumokat szervezünk. Ágazati szociális partnereink pedig a sportágazatban szerveztek egy hasonlót. Készült az ajrával kapcsolatban egy felmérés is. Az AIRA eszközök túlnyomó többségénél az derült ki, hogy nagy hatást gyakorol. A székek is azt mondták, hogy az AIRA igenis egy nagyon sikeres eszköz, és a számvevőszék dicsérte az ügynökség aktív szerepét új és a jelentkező kockázatok a vállalkozásoknál, ez volt a következő felmérésünk tárgya. 2014-ben 36 országban 50 ezer vállalkozást vizsgáltunk, és februárban a lett elnökség indulásakor tettük közzé az eredményeket, júniusban számoltunk be erről a parlamentnek. Az összes eredményt megtalálják a honlapon, nagyon hasznos olvasmány, szerveztünk sok országban, Hollandiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Észországban, Norvégiában szemináriumokat, Németországban, Svédországban és Franciaországban is fogunk ilyeneket szervezni. És 2016-ban együttműködünk majd a eurofound és a Eurostattal is. A következő ágazi elemzés projektünk 2016 és 2017-ben majd elsősorban a munkavédelmi és pszichoszociális kockázatok kezelésével foglalkozik. 2015-ös eredményeket, tehát ennyiben tudtam összefoglalni. 2016-ban három dolgot említenék. 2016-17-es egészséges munkahely, minden életkorú munkavállaló számára, ezt már az előbb említettem egyébként, tehát ez az egyik legfontosabb eseményünk. Akkorában már említettem, hogy önök, illetve az Európai Bizottság bízott meg ez, ennek a lebonyolításával. A következő megint csak munkavédelem témakörébe, munkahelyi egészség és védelem kapcsán megfelelő foglalkoztatás politikák kidolgozása a fenntartható növekedés érdekében, egészséges idősödés, és itt a hangsúlyt a prevencióra helyezzük az egész munkával töltött élet során, tehát attól kezdve, amikor az emberek belépnek a munkaerőpiacra. Megint csak minden nyelven lesznek anyagok, minden tagállammal együttműködünk, és elektronikai és webalapú eszközöket is kidolgozunk, úgyhogy könnyen lehet majd navigálni a különböző információk között, hogy könnyen látjuk, hogy mik a tennivalók a következő években. Ez a kampány április 14-én indul majd, teljesen biztos asszony jelenlétében, a holland soros elnökség közreműködésével. Egy nagyon fontos projekt a kis és mikrovállalkozásokkal foglalkozik szintén munkahelyi egészség és biztonság témakörében 2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan próbálunk a a politikai döntéshozók és a munkaadók számára hasznos információkkal szolgálni. És végül, de nem utolsó sorban, egy 2015 végén indult projektünk a munkahelyi betegségekkel kapcsolódik, karcinogén anyagok a munkahelyen, milyen veszélyeket jelentenek a munkavégzés közben, milyen betegségeknek, kockázatoknak vannak kitéve, különböző munkavállalói csoportok. Ez is egy rendkívül fontos kérdéskör. Az ügynökség ezzel a projekttel megint csak a politikai döntéshozóknak és érintetteknek szeretne segítséget nyújtani, hogy felismerjék ezeket a betegségeket, kockázatokat, és meg tudják hozni a megfelelő intézkedést. 2018-ig zajlik majd ez a munka. 2015-ben és 2016-ban, bár létszámcsökkentésre kell, hogy sor kerüljön megint, 2016-ban is és 2011-ben is egy munkatársra meg kell válnunk, de megpróbáltuk átszervezni így a munkát, hogy növeljük a hatékonyságot, és így azért majd kevesebb létszámmal is sikerül ezeket a feladatokat megoldanunk. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen az első beszámolót. Most be kell valamon, hogy valamit elmulasztottam. A vendégeinket nem üdvözöltem. 25-en vannak itt jelen a Metallurgy és a szervezettől, Marásantjé képviselőnek meghívására, és a Digitrade képviseletében jelenlevő kollégát is szeretném üdvözölni. Tehát ezzel korrigáltam a mulasztást, és most James Kalékát kérem, hogy tartsa meg leszámolóját. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó alkalom ez arra, hogy beszámoljunk arról, hogy 2015-ben milyen munkát végeztünk, és hogy 2016-ra milyen munkát tervezünk. Ügynökségként a szakképzéssel, a munkaerőpiacsal és a kettő közötti összefüggésekkel foglalkozunk, vagyis a képesítésekkel és a készségekkel. A munka érdekében való tanulás mindenfajta aspektusa tehát a mi területünk. A következő percekben tulajdonképpen négy kérdésre próbálok válaszolni, amit folyamatosan felteszünk magunknak. Az első az, hogy milyen körülmények között működik a SEDEFOP ma. Ha körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy változik a munkaerőpiac, és ezért a szakképzésnek is változnia kell. A munkaerő és elöregedőben van. 2025-ben az 55 éven felüliek aránya jelentősen megemelkedik a munkaerőn belül. Egy olyan munkaerőpiacot szeretnénk létrehozni, amelynek legalább a fele automatikusan megújul. Mi a helyzet a munkanélküliséggel, a fiatalok munkanélküliségével? az európai munkahely és képesség felmérés azt mutatja, hogy nem egyszerűen nincs elég munkahely, hanem nincs elég minőségi munkahely, illetve nincsenek meg azok a képesítések, amelyekkel be lehetne tölteni bizonyos munkahelyeket. Nagyon sok dolgozó túlképzetnek gondolja magát, 25%-uk pedig más képesítéseket képesítéssel rendelkezik, mint kellene. Tisztában vagyunk azzal is, hogy van egy csomó betöltetlen munkahely, például tudjuk, hogy Németországban ezer munkanélkülire legalább 400 üres munkahely jut, Görögországban viszont csak 70. Tisztában vagyunk azzal is, hogy van egy csomó ember, aki korán kiesnek a az oktatási rendszerből, és csatlakoznak a többi munkanélkülihez. Mit jelent a dolgozók szegénysége? Nos, azt, hogy nem elég, hogy munkahelye legyen az embereknek, hanem olyan munkahelyel kell rendelkezni, ami méltó életkörülményeket biztosít számunkra a harmadik fontos tényező a menekültválság. Európában egyre súlyosbodik a pessimizmus a fiatalokban, ugyanakkor Európa a remény szigete a migránsok számára, akik hozzánk jönnek. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac kielégítse azokat, akik itt élnek, és azokat is, akik most érkeznek második kérdés az, hogy mi a hozzáadott értéke egy olyan ügynökségnek, mint a SEDEFOP, az európai kihívások megválaszolásában. Hogyha megnézzük a munkaerő, megnézzük a munkaprogramunkat, megnézzük, hogy milyen termékeink vannak, azt láthatjuk, hogy megpróbálunk egy erős, foglalkoztathatósági kultúrát kialakítani, a szakképzésért felelős miniszterek megállapodtak Rigában 5 2020-ra elérendő célban. Hozzáférés a szakképzéshez, munkalapú tanulás, kulcskompetenciák, tanárképzés és magasabb színvonal a szakképzésben. A második ok, hogy Mm, miért foglalkozunk a kulcs kompetenciákkal? Nos, az informatika, a digitális gazdaság fontos lehetőségeket rejt magában. Európai eszközöket kellene kifejleszteni annak érdekében, hogy a fiatalok könnyebben utazzanak a tagállamok között és országaikon belül is. Végül pedig több finanszírozási lehetőséget kérünk az EU szakképzésre. Hogyha megnézzük az Erasmus-t, és azt látjuk, hogy a felsőoktatásban ö, több pénzt lehet pályázni, ö, csak 22 43 százalék jut a szakképzésre mi azt szeretnénk, hogy kulcs kompetenciával rendelkezzenek az emberek, amikor az alapképzésből kikerülnek, és minden korcsoport számára nagyon fontos az életen át való tanulás. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a gyakorlatban is nagyon sokat lehet tanulni, ezért a gyakornoki lehetőségeket fejleszteni kell. Az Európai bizottsággal, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, akik a felegyelő bizottságunkban ott vannak. Kutatásokat, elemzéseket végeztetünk, szak véleményeket juttatunk el a bizottsághoz, parlamenthez, EU intézményekkel arról, hogy hogyan lehetne a szakképzést továbbfejleszteni. 2015 különleges év volt, mert a 40. születésnapunkat ünnepeltük, és a SEDEFOP tavalyi év során megpróbálta a lehető legnagyobb mértékben megvalósítani a rigai célokat, a 2020-as oktatási célkitűzéseket és szakképzési célkitűzéseket azzal a végcéllal, hogy a fiatalok foglalkoztathatóbbak eh, legyenek. Az operatív osztályainkat átszerveztük tavaly, hogy a bizottság, a parlament, a más intézmények megkereséseire jobban tudjunk reagálni. A foglalkoztatás a tanuláson keresztül, a jelszó, azzal foglalkozunk, hogy mire van szükség az iskolákban, a munkaerőpiacon, és nagyon fontos, hogy előre tudjuk jelezni, 5-10 év múlva hogy fog kinézni a piac annak érdekében, hogy megfelelő tananyagot tanítsanak a szakképzésben. A tagállamok és a szociális partnerek részt vettek a szakpolitikai tanulási fórumokon, Lettországban, Szlovéniában, Görögországban végzünk elemzéseket a munkahelyekről és a képességekről kiadtunk egy felmérést, a globalizációval is foglalkoztunk, összesen tavaly 49 kiadványunk volt, 27 millióan keresték fel a Europass által kezelt honlapunkat, nagyon sokan idéztek tőlünk. 2016-17-re egy program dokumentumot készítünk, amely a különböző európai szakpolitikai fejleményekkel foglalkozik. Megpróbálunk az ismeret megpróbáljuk az ismereteket eljutatni minden érdekelthez. Megpróbáljuk az e, intézményeket informálni a szak képzés szükségleteiről, hogy azok korszerűbbé válhassanak. Nagyon fontos az inkluzív szakképzés nagyon fontos, az iskolából korán kiesők kezelése, a munka alapú tanulás, illetve hogy a képesítések megfeleljenek a rendelkezés álló munkahelyeknek, ezzel fogunk jövőre foglalkozni. Természetesen segítjük az Európai Bizottságot az új képességekről szóló ágenda közzétételében összegzésképpen úgy gondolom, hogy minnyáján többé-kevésbé a statisztikák, jelentések, előrejelzések világában élünk, de azok az emberek, akik elvesztik a munkájukat, vagy nem találnak munkahelyet, kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ez a mi feladatunk a SZEDEFOP-nál, az a nem megfelelés, amit tapasztalunk a társadalmakban, a szakképesítés és a munkaerőpiac között nagy kihívást jelent, közelebb kell hozni a két világot egymáshoz. 2020-ra segíteni akarjuk a tagállamokat abban, hogy európérként gondolkozzanak, de helyben lépjenek fel, ott, ahol az emberek tanulnak, dolgoznak, élnek, és szeretnének tovább tanulni, annak érdekében, hogy megkapják azokat a képességeket, amelyek amikre jövőre szükségük lesz, vagy a jövőben eh, szükségük lesz. Egy kínai közmondás eh, azt mondja, hogy amikor a szél fúj, egyesek eh, falakat építenek, mások viszont szélmalmokat. Én abban bízom, hogy a SZEDEFOP egyfajta energiatermelővé válik a szakközésben, ahogy Krisztának munkahelyeket kellett megszüntetnie. Mi is úgy gondoljuk, hogy a lendületet fenn kell tartani, és a szakképzés számunkra és önök számára is üzenet lesz az állampolgárokhoz, mentsük meg az életeket, és fejlesszük a jövőt Európa számára. Köszönöm. Köszönöm szépen James Kalekának. Ezek után meghallgatjuk, figyelemmel bűvő, hogy lehetőleg egy hölgy, egy férfi legyen, Madeleine Szerbánt. Uh, Köszönöm szépen, szeretnék <clears throat> én is köszönetet mondani, hogy uh, megjelenthetünk itt önök előtt, és a 2017-es jelentésünket bemutathatjuk, illetve azt is, hogy a 2016-os évre milyen elképzeléseink vannak nagy vonalakban. Azzal kezdeném, hogy mint önök is pontosan tudják, mi az egyetlen EU-s ügynökség, amely a négyes fejezet hatája alatt kerül finanszírozásra, ez a Globális Európa címet viseli. Ez EU-s költségvetésben kérdés, miért van erre szükség, miért van ilyen e, alapítványra vagy e, intézményre szükség. E, nos, miért van szükség a tőkefejlesztési területen tevékenykedni? mindig abban hittünk, hogy ahelyett, hogy keményen eh, eh, kemény diplomáciai és ezéb eszközöket használnánk, eh, sokkal jobb, hogyha lágy eszközöket használjuk, és az emberi tőke nagyon fontos eszköz nagyon sok partner országunkkal való kapcsolatunkban. Ezzel együtt, amikor a globalitásról beszélünk, akkor ugye ezt mindenki a globalizációba köti össze. Az Európai Unió, amit hozzá tud adni ehhez, az ETF-en keresztül, eh, az a globalizáció civilizálása. Eh, ez Pascal, ami eh, mondta korábban, aki ugye Delor kabinet főnöke volt annak idején. Ugye Európa ügyesebben tudja méltányozni, érvényültetni a méltányosságot és a nyugaton, illetve a szólásszabadságot a keleten ez az oka annak, hogy az emberi tőke eszközével tudunk olyan értéket teremteni, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy e, jövőt biztosítsanak otthon saját, e, e, tehát még egyszer mondom, otthon saját népességük számára. Tehát ezért az összes szomszédsági politikának és egyéb külkapcsolati politikának ez kell legyen a célja, hogyha a polgárok úgy, döntök, úgy döntenek, hogy költöznek, és mi hiszünk a szabad mozgás jogában, akkor lehetővé kell tenni a legális migrációt. Ez is eh, az intézményünk mandatumába tartozik. Továbbra is befektetéseket eh, folytatunk a vállalkozási kontinuumba tulajdonképpen. Mit értünk ez alatt, mit értünk az vállalkozói kontinuum alatt? Minden országban szükség van vállalkozói politikákra, kockázatvállalásra, a jövő kihívásainak elképzelésére. Fontos, hogy azok az intézmények, amelyek ezekben a cégek, amelyek az egyes országokban működnek, elég rugalmasak legyenek ahhoz, hogy alkalmazkodjanak és hozzá igazítsák működésüket az új kihívásokhoz, és fontos, hogy a tehetséget, az innovációt ki tudják használni mind a polgárok szolgálatában, mind pedig nem utolsó sorban, hogy a polgárok maguk is vállalkozásokat tudjanak alapítani, vállalkozói szellemek legyenek. Van itt nálam egy négy oldalas eh, kivonat a 2015-ös eh, eredményekről. A közpolitikák irányítása kapcsán ugye törekszünk arra lehető átláthatóban működjünk, és eh, ne csak a gazdasággal, hanem az etikával is foglalkozunk. Minden Eh, közpolitikának nyilván eh, nyereségorientáltnak kell lennie, ugyanakkor azt is tükröznie kell az emberek és a közösség és a társadalom egésze felé, hogy milyen értékeket képvisel. Ezért úgy gondolom, hogy a több eh, szintű kormányzás tekintetében a marokkói, a tunéziai projektjeink ugye a fővárosokon kívül működnek, például dél tunéziai Marokkóval közös határon, fontos, hogy az ottani intézmények képesek legyenek saját sorsokat a kezükbe venni, képesek legyenek kommunikálni és koordinálni erőfeszítéseiket. Ezt megtettük Madlinben és megtettük Gábezben. Ennek következtében ez után az EU e, további nyolc régiót is elkezdett e, e, támogatni. Nem hagyjuk el, nem tesszük félre a központi kormányzati fővárosi eh, eh, fókuszú programmal sem. Eh, Algériában van egy vállalkozói közösség, amelyet támogattunk, és nagyon jól működnek a tekintetben, hogy meg tudják határozni, hogy milyen módon kell ezt a túlságosan és olaj alapú gazdaságot diversifikálni gyakorlatilag, eh, gyakorlatilag nagy veszélyben van most az ország, hiszen az árak nem kedvezőek. A délkelet Európa országaiban pedig, hogy eh, említsek csak egy prioritást, amely remélem, hogy az önök napirendjében is eh, helyet talál, a magrebi országokra utalok, Marokkora, Tunéziára és Algériára, az ITF országaira, amelyek nagyon is eh, szeretnének eh, együttműködni ezekben aznak az országoknak a magán eh, kézben lévő ágazataival egyúttal, azonban azokkal az európai cégekkel is, amelyek már most is befektetnek ezekben az országokban. Ez lehetőséget teremt a munka világában megvalósuló tanulása is a helybeliek számára. Hogyha ezek az országok ilyen lehetőségeket keresnek, akkor sajnos jelen pillanatban nincsenek eszközök erre, de talán az önök a parlament támogatásával az európai szomszédsági eszközöket talán meg tudnánk, át tudnám tekinteni, hogy hogyan lehetne ezt felhasználni, hogy az európai cégek és ezeknek az országoknak a saját belföldi cégei a képzést tudják támogatni. Ugye horizontális alapon, de több szinten irányítjuk ezeket a programokat, ezért eh, Közép-Ázsiában is kapacitásokat alakultunk ki, ahol iskolafejlesztéssel foglalkozunk, mindannyian tudjuk, hogy a közép-ázsiai országok meglehetősen eh, központosítottan működnek. Ugyanakkor most már jó néhány évvel képesek vagyunk az iskola eh, fejlesztés ben azt az elvet megvalósítani, hogy a helyi közösség is részt vesz az iskolaszékek működésében. Persze nyilván bizonyos országban ez jobban megy, mint máshol. meg fogjuk őket támogatni, lehetőségeket biztosítani nekik arra, hogy egymástól tanuljanak. Ezért célja az Európai Bizottságnak a jövőben az, jövőre az, hogy oktatási platformot alakítson ki Közép-Ázsia számára ezzel támogatja az EU e, e, agendáját. Kelet-Európa tekintetében szeretnék beszámolni arról itt önök előbb, hogy milyen munkát végeztünk. A kereslet és a készségek összeegyeztetése terén nagyon büszkén mondom el azt, hogy Ukrajna esetében a munkaadók e, nagyon is azok, akik, akik az igazi szereplők az ország életében, ők képesek megfogalmazni, hogy milyen gazdasági igényeik vannak, és nagy örömmel szolgál, hogy e, ez az ágazat itt képviseletet is kap e, ebben a teremben. Nagyon nagyra e, becsüljük ennek az ágazatnak a munkáját, de mondjuk Moldovában, Grúziában vannak még feladatok hát a tekintetben, hogy hogyan alakítsák a, ott a szakképzést. Grúzia, Georgia, ugye az igazgatási szempontból viszont modellországnak tekinthető, ezért támogatjuk az országot, hogy sokkal jobban bevonják a szakképzést is az erőfeszítései körébe, és ez az ország kiváló eredményeket ért el a tekintetben, hogy hogyan adnak a különleges igényekkel élő embereknek támogatást, hogy részt vessenek a szakképzésben. Ez elég gyakori Európában, de sok országban nincs erre lehetőség, nincs méltányosság mm, miatt Moldova esetében olyan munkaerőpiaci obszervatórium megfigyelő szervezet kialakításán dolgozunk, amely lehetőséget ad ennek az országnak, amely ilyen hatalmas, mindent felforgató átalakulás folyamatában van, ágazati, gazdasági szinten át tudják tekinteni a munkaerőpiaci folyamatokat. Törökország és egyéb országokban a kis E, vállalkozásokra vonatkozó e, tevékenységeinket kell kiemelni, az OECD-vel együttműködően az ITF végzi a vállalkozási e, tanulási folyamatok figyelemek követését. Jelen pillanatban ilyen Törökország és Nyugat, a nyugat-balkáni országok lesznek a jelentés alanyai Nyilván e, e, csak olyan információt adok meg önökkel, amelyik nyilvános, e, és ennek érdekében nem mondtam, hogy sajnos azt figyeltük meg, hogy nagyon kevés munkahely teremtésre kerül sor a KKB-k ágazatában, ezért fogunk az idén szorosabb együttműködést indítványozni az Európai Újépítési és Fejlesztési Banka, ezzel együtt, hogy beszéljük még arról, hogy az ifjúsági garancia, amelyet a tagállamok európai eszközként használnak, ugyancsak példát jelentett Törökország számára. A nyugat-balkáni országok pedig ugyancsak követedik ezt a példát, együttműködésben eszmecserék keretein belül a vállalkozók képzése nagyon fontos. Végül szeretném megköszönni a támogatásokat a 2015-ös tevékenységeink kapcsán. A migrációval kapcsolatos anyagunkat is bemutattuk itt a parlamentben egyéb ülések alkalmával. Torinóban is beszámoltunk az önök képviseletének. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság elnökének is, amiért meghívta az ITF-et, hogy részt vegyen azokban a vitákban, amelyek a különböző tagállamokban folynak, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy hogyan tudunk jobban hogyan tudjuk jobban kezelni a migrációs, integrációs kérdéseket. Bauer Edith asszonynak ugyancsak köszönetet mondunk. Tulajdonképpen a parlament által kinevezett Eh, független szakértők eh, vesznek részt a munkánkban. Eh, nagyon nagy örömmel meghívjuk Önöket, hogy látogassák meg a szervezetünket, és gondolkodjunk el azon együtt, hogy hogy tudjuk megváltoztatni nem csak Európát, hanem az egész világot. Köszönöm szépen Madlen Szerbennek, és most Juan Menendez Valdez következik. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy év elteltével ismét itt lehetek a három társ ügynökség vezetőivel együtt. Beszámolhatok a Eurofound tevékenységéről 2015-ben az élet és munkakörülmények javítását célzó európai alapítvány mit is csinált. 180 munkatársunk többnyire Dublinban dolgozik, de van egy fő irodánk Brüsszelben is, 20 milliós a költségvetésünk, és a missziónkat próbáljuk teljesíteni, azaz szociális munkával kapcsolatos szakpolitikákról információkat terjesztünk. Négy fő kérdésről szeretnék beszámolni. Azzal kezdeném, hogy ugyanúgy, mint a Szedefop, mi is tavaly ünnepeltük a 40. születésnapunkat. Ez egy kiváló pillanat volt, hogy visszagondoljunk a múltra, az előttünk álló kihívásokra, és végig gondoljuk, hogyan tudunk a jövő kihívásainak jobban megfigyel, megfelelni. Önkéntes, önként jelentkeztünk az európai decentralizált ügynökségek és közös vállalkozások egyik kezdeményezésére 44 szervezet részvételével zajlik ez a kezdeményezés, akit érdekel, annak szívesen a később tájékoztatás. Harmonizált, standardizált formában adtunk ki egy anyagot 2017 és 2020 eh, közötti időszakra. 2016-ban pedig hát valószínű, hogy a parlament és a tanács és megkap majd egy javaslatunkat arra vonatkozóan, hogy az intézmények között a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés kívánalmainak hogyan próbálunk megfelelni. Idén az év végén az európai életminőséggel foglalkozó felmérést fogjuk közzétenni. Most nem kívánok előbe szaladni, hiszen majd az eredmények ismertetésére jövőre és az azt követő években kerül sor. Van egy fontos eleme a tevékenységünknek a munkakörülményekre vonatkozó felmérés kapcsán. Ennek a felmérésnek a keretében vizsgáljuk a munkakörülmények alakulását, a tendenciákat. Európában helyben vizsgálódunk, és ezután feldolgozzuk a statisztikákat. Reméljük, hogy novemberben, majd itt a parlamentben áttekintést tudunk adni a teljes jelentésről, hogyan alakult a munkahelyek minősége, és más elemzések lesznek majd az ismertetés tárgya. A munkahelyek minőségével kapcsolatban az OECD és más szervezetek is készítenek felméréseket, és mi megpróbálunk összehasonlításokat tenni, együttműködünk az ILO-val, de például Kínával és az Egyesült Államokkal is, és megpróbálunk egy globális jelentést is elkészíteni egy 2017-ben. Eh, Vizsgáljuk azt, hogy eh, az önfoglalkoztatókkal kapcsolatos nagyon komplex élethelyzetek, illetve a valóság hogyan alakul. Egy másik téma, munkaidők, modellek, hiszen nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni a magánéletet és a munkát. Ez a híres work-life balance nagyon sokszor szerepel különböző megbeszélések tárgyaként. Parlamentben is többször volt ilyen eszmet témájú eszmecsere. Itt a parlamentben a szülői szabadságról volt szó számos esetben, és itt van egy jó hír, hosszabb anyasági vagy szülői szabadságot kell biztosítani, viszont még sajnos még mindig van két ország, ahol nincs kötelező szülési szabadság. A, persze a határok nagyon elmosódnak, és ezért nagyon oda kell figyelnünk, górcső alá kell vennünk a munkaerőpiac eh, eseményeit. Hagyományosan a munkadók és a munkavállal, munkavállalók eh, eh, szembeállítása megváltozott, mert megváltozott a, a munkatípusa, amit végeznek a munkavállalók, részben a technológiának köszönhetően, de a digitalizációnak is komoly hatása van, és ezért indítottunk útjára egy a parlament által jóváhagyott kísérleti projektet, a BG Growth, a növekedési főigazgatóság megbízására. Megvizsgáljuk például a regionális szinten is a helyzetet, és tovább nyomon fogjuk követni strukturális változásokat a munkaerőpiacon, és idén egy alapos elemzést végzünk majd a munkaerőpiaci kutatásaink jegyében a tartós munkanélküliekről és az inaktívokról, és meg fogjuk vizsgálni azt is, hogy milyen szakpolitikai intézkedéseket lehet tenni a újraintegrációjuk érdekében, hogy ismét dolgozhassanak. A múltban is eh, a szociális inklúzióval foglalkoztunk fiatalok esetében, erre, ezekre az eredményekre is hagyatkozhatunk eh, most például, amikor a tartós eh, ifjúsági munkanélkül is problémával foglalkozunk. A a munkavállalók mobilitása egy következő fontos kérdés. Közelmúltban tettünk erről is egy jelentést. Vizsgáltuk azt, hogy milyen hatása van, elsősorban a közép- és kelet-európából, nyugat-európába migráló munkavállalóknak azt tapasztaltuk, hogy közép- és kelet-európából nyugatra azért mennek nem azért, nem a az ellátásokért eh, mennek elsősorban, hanem az általuk befizetett eh, járulékok adók mértéke jóval meghaladja az igénybe vett eh, ellátások, ellátások összegét. Idén ismét csak elemezni fogjuk a mobil és migráns munkavállalók helyzetét, és vizsgáljuk azt is, hogy a menedékkérők és menekültek hogyan tudnak integrálódni a munkaerőpiacra. Az igazgató tanácsunk megbízására készítjük el majd ezt az elemzést. A harmadik felmérés, amit végzünk, a vállalati szintű. Beszámoltunk már a felmérés különböző elemeiről, egyfajta másodlagos elemzés, és még arra szerettem volna rámutatni, hogy Szerefoppal, a testvér szervezetünkkel úgy gondoljuk, hogyha együtt tudunk majd elkészíteni egy vállalati szintű felmérést, ez, ez nagyon eredményes lesz. Biztos, hogy a politikai döntéshozók számára ez, és ez nagyon hasznos lesz, és az ügynökségeknél pedig ez egy forrás kímélő megoldás, ha együttműködünk. A munkaadók szociális párbeszédben való részvételével is foglalkoztunk. Ahogyan tudják, az Európai Bizottság a szociális dialógus kapcsán kezdeményezéseket tett, és nagyon aktív, közzétettek egy jelentést eh, arról, hogy a szociális partnereknek milyen az európai szemeszedben való részvétele, nem csak európai szinten, hanem a nemzeti reformprogramokban és nemzeti szinten is. Elég vegyes a kép eltérő mértékű a részvétel. Csak egy olyan tagállam van, ahol a szociális partnerek azt mondták, hogy valóban komolyan veszik az ajánlásokat. Egy országban pedig nagyon korlátozott volt a részvétel. Ezért van előrelépés, és az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a szociális partnerekkel ezen a területen. Az ágazati szintű szociális párbeszédet is vizsgáltuk, és a munkahogyi kapcsolatokkal kapcsolatos különböző adatbázisokon is dolgozunk. 2017 és 2020 közötti időszakban tovább folytatjuk a szakértői munkát, és lesz néhány speciális feladatunk is, vizsgáljuk azt, hogy milyen hatása van a digitalizációnak a munkavilágára, figyelemmel kísérjük azt, hogy ennek tükrében hogyan alakulnak az élet és munka körülmények napjainkban, és mi várható a következő években. Még néhány számot, hogy említsem meg a költségvetésünket 99,9%-ban hasznosítottuk, 129 eseményhez járultunk hozzá pénzügyileg, és 320 EU szakpolitikai dokumentumot készítettünk el, ezek közül 59-et a parlament adott ki, és több mint ezer más tanulmánykészítéséhez járultunk hozzá. Még néhány szót az ügynökségek finanszírozásáról. Ugye tudják, hogy 5%-os létszám leépítést kellett megvalósítanunk, tulajdonképpen idén 6%-os lesz a e, csökkentés, és e, a 10%-ot kell érnünk 2018-ig, de úgy gondolom, hogy e, nem wishful thinking, hogyha azt gondoljuk, hogy a hatékonyság növelésével ezt lehet kompenzálni. A munkacsoportunkban vita folyik arról, hogy az új feladatok kapcsán hogyan tudjuk a szinergia hatásokat érvényesíteni a parlamenttől is várjuk, hogy mondják el nekünk, hogy a, ezeknek a kérdés, ezek a kérdések ugyanannyira prioritásnak számítanak el, vagy ezek a jelentőségük csökkenni fog, vagy sem a jövőben. Az ügynökségeknek ugyanis kötelessége demonstrálni azt, hogy a mandátumunknak megfelelő munkát végeztünk, és a lehető legoptimálisabb módon kell dolgozni. Köszönöm szépen. Ezzel meghallgattuk mind a négy ügynökséget, és elkezdhetjük a hozzászólásokat a koordinátorokkal. Először David Carson. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a bemutatót. Szeretnék én is gratulálni önöknek, és köszöntet mondani a munkájukért. Nagyon hasznos, életfontosságú eszköz ez a napi életünkben. Az első kérdésem az a fiatalokra vonatkozik. Ahogy mindannyian tudjuk, a fiataloknak sok lehetősége van arra, hogy új dolgokat tanuljanak az iskolán kívül is. Érdekes lenne, hogy van-e bármiféle felmérés az a kapcsolatban, hogy a gyakorlati programok, eh, a kihelyező hallgatók érzése a cégekhez milyen eredményekre eh, vezet. Eh, fontos lenne bátorítani a cégeket arra, hogy, az új fiatal, hogy a fiataloknak új szakmai tapasztalatok megfelelősében segítsenek. A második kérdésem az James Kajéhászhoz, Kajéhá úrhoz szólna. Egy átemlített témával kapcsolatban, hogy a formális és nem formális tanulással elért tudásnak a validálása. Úgy gondolom, hogy a eh, menekültek esetében ez még fontosabb lesz, hogyan tudjuk a eh, szakmai képzettséget eh, felhasználni arra, akár formális, akár nem formális, az, hogy integráljuk ezeket az embereket a munkaerőpiacra Európában, hogy ezen kívül megkérdezem, hogy a szervezet foglalkozik-e a menekültek integrációjával, mint kérdéskörrel, volt-e bármilyen elemzés vagy tanulmány az a kapcsolatban, hogy milyen fajta oktatásra, képzésre lenne szüksége a menekülteknek, migránsoknak ahhoz, hogy eredményesebben részt a munkaerőpiaci munkában. Köszönöm szépen, Jutta Steinrück. Mindenek előtt köszönöm mindegyik ügynökségnek a munkát is, és kérem ezt adják tovább a munkatársaiknak, hiszen azok a kollégák, akik az éves találkozókon túlmenően dolgoznak az ügynökségeken, ők is kell, hogy tudják, hogy mi mennyire értékesnek tartjuk itt az ő munkájukat, úgyhogy legalább egy évben egyszer. Ez egy jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk az itt ülő sok kollega nem, nem ismeri talán annyira az ügynökségek munkáját, én viszont igen, igen, és a frakcióm is intenzíven foglalkozik az ügynökségekkel. A beszámolók, amelyeket önöktől hallunk, elengedhetetlenül fontosak, és szerintünk önök kiválóan teljesítik a feladatokat. Nos, összességében, amikor az EU ügynökségekről beszélünk, vajon ha Európa új feladatokkal szembesül, akkor ez hogyan érinti a foglalkoztatás területén tevékenykedő ügynökségeket? Ebben a kérdés körben szeretnék néhány kérdést feltenni. Az ETF-fel kezdeném. Oktatás demokratizálódás elősegítése, hát itt végtelen sok igény van arra, hogy tegyünk valamit, és gondolom nem elég forrás áll rendelkezésükre, hogy minden problematikus területtel foglalkozzanak. A közelmúltban járhattam a Cedefopnál Tesszalonikiben, és azt, azt láttam, hogy a Szedefop a képzés, oktatás, továbbtanulás, migránsok oktatása, és a digitalizáció területén is nagyon nagy kihívásokkal szembesül. Káza kollégámhoz csatlakoznék ezért a kérdésemmel, amelynek tárgya a migránsok integrálása. Tudnak önök segítséget nyújtani a tagállamoknak, például, hogy hogyan lehet az migránsok képzettségét igazolni, a bizonyítványokat, diplomákat, verifikálni, milyen a kompetenciáikat hogyan lehet mérni. A RIFIT kapcsán újra és újra beszélünk arról, hogy a KKV-k előtt túl sok a bürokratikus akadály és a dereguláció mm, mellett lehet, hogy több támogatást eh, kellene adnunk. A Eurofund Eurofantól azt kérdezném, hogy az elmúlt öt évben eh, milyen tapasztalatok halmozottak fel a Eurofundnál azzal a kérdéssel kapcsolatban, amiről nagyon sokat beszélünk most, ez az EU belüli mobilitás, a munkavállalók szabad mozgása és az ahhoz kapcsolódó szociális ellátások kérdése, Önök szerint a jelenlegi Európában ezzel kapcsolatban zajló vita valóban ilyen nagy problémákat takar. McIntyre asszony nincs itt, Marian Harkin sem látom, Rina Ranyákári nem, de viszont Renate Weber itt van az ECR, illetve az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes volt meghallgatni a vendégeket, végighallgatni azt, hogy az egyes ügynökség milyen munkát végzett, végeztek az elmúlt években. Tényleg rendkívül érdekes volt. Két megjegyzésem lenne, és utána majd egy, egy vagy inkább két kérdést is feltennék. kétségünk sem merülhet fel a tekintetben, hogy a szociális Európánt meg akarjuk tartani. Ugyanakkor még mindig abban gondolkozunk, hogy vagy kihangsúlyozzuk, hogy Európának meg kell őrizni, vagy növelni kell a versenyképességét a globalizált világban, és ehhez speciális készségekre van szükség, hogy nem maradjunk le más országok mögött, pedig hát sajnos ez szerintem így van már jelenleg is bizonyos területeken. És ugyanakkor persze nagyon aggaszt minket az is, ami egyfajta új betegségnek tűnik korunkban, ez pedig a stressz és a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok. De hát a stressz annak is betudható, hogy annyit változott a világ, nagyon más most, mint ezer évvel ezelőtt. Stresszeljük magunkat, amikor munkába menet, vagy hazafelé menet állunk a dugóban, borzasztó nagy a stressz, hiszen, ahogyan Karia úr elmondta, 42%-a megkérdezetteknek azt mondta, hogy nem tudja felhasználni az iskolában megszerzett e, készségeket, ismereteket. Tehát e, az életünk egy részét elvesztegetjük, és hát ez is e, nagyon stresszes vagy 85% azt érzi, hogy túl kvalifikált az a munkához képest, amit végez. Most a konkrét kérdésem. Az egyiket Szedlecsek asszonyhoz intézném. Nos, a felmérésben, amelyeket önök készítettek, figyelembe vették ezeket az egyéb tényezőket is. Tehát a munkahelyi stressz, az úgy tűnik, hogy egy elég szűk terület, de mi a helyzet a többi tényezővel? És van még egy ehhez kapcsolódó kérdés, ezt talán az összes előadónkhoz intézem. Készítettek egy olyan felmérést az összes ügynökségnél, amiben olyan kérdéseket tesznek fel, hogy a végén egy nagyobb egészről kapnak képet, mert a beszámolóik után most olyan benyomásom van, hogy itt különböző szűk területeket lefedő felméréseket készítenek, de aztán összerakja valaki, hogy ebből egy egész nagy kép alakuljon ki. Köszönöm, Jean Lambert. Thank you, and I'd like to... Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani eh, a jelentésért Először is lenne egy megjegyzésem a Eurofund felé. Köszönöm, hogy eh, áttekintették az Európai Unión belül mobilitás kérdéseit. Ennek a megalapításai nagyon hasznosak lehetnek, amikor eh, áttekintjük hamarosan a körülpiaci eh, mobilitás vonatkozó kérdéseket a tanácsi végkövetkeztetések fényében. A integrál, migránsok integrációval kapcsolatos kérdéseket félretenném, majd erről később beszélünk. Azonban lenne, amiről beszélnék. Az NTF foglalkozott ugye Törökország oktatási rendszerével. Ö, kérdésem ennek kapcsán az lenne, hogy úgy gondolja -e valóban, hogy voltak fejlemények, pozitív fejlemények, valóban a készségek szintje emelkedett, az lehetőségekkel éltek. Kollégámra visszahivatkozva, ugye ki ürül a munkaerőpiac bizonyos értelemben, Eh, vannak emberek, akik a készségeiket ugyan megszerzik, de végül is nem ezeket használják a munkerőpiacon. Eh, elő, meg lehet a jósan, hogy a munkerőpiac milyen irányokban mozdul el, és ezeket a szakadékokat, réseket be lehet tönni, tömni, hiszen nagyon sok eh, olyan beszélgetésünk volt amelynek az volt az eredménye, hogy hát már megint elvégeztünk valami tanfolyamot, és ennek az eredménye se tudjuk használni a piacon. Miközben a munkaadók végzett és képzett embereket szeretnének foglalkoztatni, ezekre lenne szükségük, de közben az ő igényeik eljutnak a képzési rendszerhez. Köszönöm szépen. Köszönöm Dominik Matállal. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok az igazgatóknak, hogy eljöttek bemutatni munkájukat, és nincs külön kérdésem. Köszönöm. Thier ist nicht da. Merci, Monsieur le Président. Merci. Köszönöm, elnök úr, köszönet mindenkinek eh, a nagyon érdekes eh, előadásokért. Én két dolgot szeretnék eh, hangsúlyozni, ami a gyakornoki, gyakorlati tanulást illeti. Önök is hangsúlyozták, hogy mennyire fontos ennek a fejlesztése de mindenek előtt a gyakornokok mobilitásának a fejlesztése. Van, van erre eszközünk, mindenek előtt az Erasmus Plus, aminek külön célkitűzése, hogy a fiatal gyakornokok ö, mobilitása ö, kibővüljön, de az ugyanakkor elmondandó, hogy bizonyos akadályok továbbra is fennállnak, a többi diák előtt nincsenek ilyen mobilitásbeli, elhelyezésbeli akadályok, hiszen tudnunk kell, hogy a felsőoktatásban már idősebb diákok vesznek részt, mint a szakképzésben résztvevő fiatalok. Hogyha vannak javaslataik ezeknek az akadályoknak a felszámolására, akkor kérem osszák meg velünk ezeket. A második dolog a képességek területe Ugye láthattuk, hogy a különböző szerveknél, a SEDEFOP-nál, a eurofound Eurofound-nál eh, tanulmányokat eh, készítenek, eh, előrejelzéseket készítenek. Nos, én gyakran találkozom a fiatalokkal a terepen, és amikor elmondom nekik, hogy foglalkoztatással foglalkozom az Európai Parlamentben, mindig tesznek javaslatokat, hogy mire lenne szükség. Önök, akik tanulmányokat készítenek, előrejelzéseket, tudják-e, hogy milyen képességekre lesz szükség ma, illetve holnap? Köszönöm. Elizabeth Moresatyi ismét itt van, most meg is kapja a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy ki kellett mennem. Vállalatvezetői csoport ott járt itt vendégségben, és ő nagy örömmel hallgatta meg az előadásokat. Köszönöm mindenkinek, és úgy gondolom, hogy Ann Sander jelezte, hogy milyen úton kell haladnunk. Egy komoly probléma van a képzésben, az átvihető képességek kialakítása tudjuk, hogy milyen területek felé kell irányítani a fiatalokat eh, ahhoz, hogy eh, találjanak eh, munkahelyet. Szeretném, hogyha kiegészítésként elmondanák nekünk, hogy milyen alapképességekre van szüksége a fiataloknak ahhoz, hogy munkát találjanak, el tudjanak helyezkedni. És itt most szándékosan nem szakmákról beszélek, illetve mivel lehet kiegészíteni a fiatalok képességeit ahhoz, hogy mobilak is legyenek legyenek, vagyis transferábilis képességekkel rendelkezzenek. Már eleve fontos, hogy lássuk, hogy milyen képességekkel lehet ma elhelyezkedni, de az is fontos, hogy ezek átvihetők legyenek, az alapképzésből képességek kialakítása felé kell elmozdulni. A második dolog, megvan már az alap, megvannak a téglák, amiből összeáll a képesség, de ugyanakkor testre szabott képzésre van szükség, és nagyon nehéz ebben jó tanácsot adni. Önök szerint hogyan lehet elérni azt, hogy ne csak tömeges képzés történjen, mert azt eh, mindegyik képző intézet el tudja eh, végezni, de sajnos eh, nagyon sokan továbbra sem tudnak elhelyezkedni, mert nem egyénre szabottak tudások. Danuta Jazovlecka. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni kollégáimhoz. Én is köszönöm a beszámolójukat ez a munka a bizottság munkáját megkönnyíti. De kérdésem nem mindenkihez szerző, csak azt hogy említette, hogy mennyire fontos segíteni a munkavállalóknak, amikor abban, hogy jó egészségben érjék el a nyugdíj életkort. De mit tegyünk a vállalkozókkal? Bármilyen programot is megvalósítunk, hogy a vállalkozók ezt nem értik meg, az akkor nem lesz eredmény, ha nem vesznek mindenben részt aktívan. Az, ezek az idős emberek azonban tapasztalatokkal rendelkeznek, viszont nem mindig elég egészségesek ahhoz, hogy a vállalkozókat támogassák a tapasztalataikkal. Kajeha úr említette az élethosszig tartó tanulást. Én nagy híra vagyok annak, hogy a élethosszig tartó tanulás helyett azt használjuk, azt a kifejezést használjuk, hogy élet hosszon át tartó karrierfejlesztés, pálya, építés, hiszen ahhoz, hogy az ember piacon maradjon, fejlődnie kell egész életében. Ön, önök képeznek-e üzletembereket is? Hiszen ahhoz, hogy a cég jó formában maradjon, ahhoz jó kell ismernie a munkaerőpiacot, és a jó kommunikáció fontos az munkavállalókkal. hogyha az együttműködés koherens a munkadó és a munkavállalók között, akkor ennek lehet eredménye, eh, hanem akkor nem. Ezért tehát is az, hogy biztosítanak egy képzést vállalkozók számára is. A következő beszámoló volt talán a leg közelebb álló a szívemhez, hiszen a vállalkozás eh, tanításáról eh, beszélt, eh, ez az egyetlen lehetséges eszköze annak, hogy csökkentsük a munkanélküliséget és növeljük a vállalkozók arányát a fiatalok körében is. Dolgoznak-e azon, hogy a tantervek megváltozzanak, hogy a fiatalok valóban megtanulják a vállalkozásra szükséges készségeket, hogy ne csak azt tudják, hogy, hogy kell dolgozni, munkahelyet keresni, hanem azt is, hogy hogy kell céget alapítani, vállalkozni, kockázatot vállalni, kihívásokra reagálni. Végül a következő felszólaló az ezen a kérdésem, hogy elemzik-e azokat az akadályokat, amelyek a cégalapítás alapítás előtt magasodnak. A KKV-k egyre kevesebb munkahelyet teremtenek, ennek valószínűleg oka van, talán szükségük a bizonyos eszközökre, de nem tudjuk, hogy melyekre. Lehet, hogy ezt elemezni kéne, és meg kellene keresni megoldásokat. Köszönöm. Mihály Sziodrova. Mihály Sziodrova. Köszönöm szépen. Én is mindenek előtt szeretném megköszönni vendégeinknek az elvégzett munkát és az előadásokat. Nekem a legtöbb tapasztalatom a SZEDEFOP jelentésével kapcsolatban van. Úgy gondolom, hogy ezek a tanulmányok rendkívül hasznosak, jól tudjuk használni őket az oktatás és a foglalkoztatás politika kapcsán végzett munkánk és döntések meghozatala során. A 2016-ra vonatkozóan javasolnak néhány eh, rendezvényt, publikációt az anyagban, de amit hiányolok, az annak a bemutatása, hogy eh, ugye 40 éves fennállások alatt milyen rengeteg eh, tapasztalatra tettek szert, rengeteg tanulmányt készítettek. Igazgató úr, ezen hosszú évek alatt véleménye szerint melyik tanulmánya a legtávlatosabb, vagy a legnagyobb hasznot felmutató? Szerben asszony, is szeretnék feltenni egy kérdést. Lehetőségem volt arra, hogy Ukrajnába járjak, Önök is terveznek különböző projekteket ukrajnai gyakornok képzéssel kapcsolatban. Az előző alkalommal beszámolt erről, most kérdezném, hogy sikerült végrehajtani valamelyik projektet? Savilló képviselőket több percben. Köszönöm, elnök úr. Gyors leszek, először is szeretnénk összetett mondani ezért az elvégzett munkáért, ami valóban nagyon hasznos lesz parlamenti szempontból, de szeretnék folytatni egy kérdést egy olyan témáról, ami nem e, vetődött fel itt, hiszen a munkaerőpiachoz nem kapcsolódik, azonban folyton előfordul a vitákban, ez pedig a jövedelmek eloszlása és e, nagy egyensúly hiány e, és egyenlőtlenség tapasztalható ezen a területen. Ez nyilván összefügg azzal, hogy az elmúlt években a fizetések, jövedelmek csökkentek, Eh, ugye a tőkepiacnak a zavarai eh, is hozzávezettek ehhez. Eh, nyilván lehetne ezt politikailag és morálisan is elemezni, ez azonban egyúttal gazdasági probléma is, torzulásokat jelent az intézményrendszer és a demokrácia torzulásához is vezet, ez mindenképpen érdekes. Köszönöm szépen hajredit. Dear Mr. Handel, dear colleagues. Tisztelt Fender úr, kedves kollégák, eh, igazán megtiszteltetés, hogy eh, részt eh, vehetek egy nagyon ismerős vitában az ügynökségek munkájáról. Hallgattam önöket, és eszembe jutottak az ügynökségekkel kapcsolatos érzéseim, amikor azt mondták nekünk, hogy ez a szakbizottság igazán boldog lehet, mert nagyon felkészült ügynökségekkel van dolga más szakbizottságokhoz képest. Igazi megtiszteltetés, hogy legalább három ügynökség munkáját közelről is megismerhettem, és most mint az Európai Parlamentnek az ETF-hez delegált képviselője, szeretném elmondani, hogy nagyon nagyra értékelem az ügynökségeket, de különösen az ETF munkáját. Az ETF egy kicsit más, mint a többi ügynökség, a szakbizottságainkkal való együttműködés talán nem annyira szoros, mint mondjuk a Dublin alapítvány, vagy a Dublini alapítvány, vagy a SEDEFOP esetében. Szeretném azt kívánni, hogy még következetesebb, koordináltabb szakpolitikákat valósítson meg, mert az ETF a fejlesztés politikának is nagyon hasznos eszköze lehet, és azáltal, hogy csak a foglalkoztatási szakbizottsággal van kapcsolata, talán ezeket a dimenziókat elveszítjük. De ahogy Azsovjecka kolléganőm mondta, a vállalkozói képzés, az, különösen az új országok esetében nagyon fontos lehet. Az az érzésem, hogy az ETF-től, az ETF által eh, szerzett, eh, vagy az ott szerzett tapasztalatokat eh, az EU-n belül, a tagállamokon belül az oktatásba is jobban kanalizálni lehetne, mint ahogy ez jelenleg történik. Tehát, hogyha kívánhatunk valamit, akkor a fejlesztés politikával való ö, szorosabb együttműködés vagy koordináció kívánsága lenne, mert a migráció esetében is fontos ez. Ö, és az az érzésem, hogy az ETF tapasztalatát nem építjük be eléggé a tagállami szakpolitikákba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most én vagyok az utolsó, aki felteszi a kérdéseket, megpróbálok rövid lenni. Összefügg azzal, amit Bajra Edith mondott. Amikor azt halljuk, hogy kell, hogy csökkentsék a költségvetésüket az ügynökségek. Hát a kérdés az, hogy ezt mi jónak tartjuk-e? Én nem. De hát ez egy adottság jelenleg, politikailag megpróbáltunk fellépni ez ellen, de hogyha szorosabb lenne az együttműködés, akkor szinergia hatások érvényesítésével talán valamit lehet kompenzálni és most minden ügynökség fordulok. Következő kérdéssel. A digitalizáció az ipar 4.0, vagy bárhogy is hívjuk, az ipari forradalom jelenti a jövőre nézve az egyik legnagyobb kihívást egy biztosnak is feltettem ezt a kérdést, aki azt mondta, hogy hát igen, a technológiai fejlődés azt jelenti, hogy egyre több lesz a munka, Nos, hát inkább szórakoztató volt ez a válasz, hiszen sok tanulmány van. Vannak, amelyek üdvözlik a digitalizációt, mások inkább egy katasztrófának az előjeleit védik felfedezni. Mendes Valdes úr, az alapítvány mit tud tenni, hogy egy kicsit jobb érveléssel tudjunk előállni, ha ilyen kérdések merülnek fel? Következő az az iparosítás 4.0 kapcsán sok szó esik a munkaidőről, hogy éjszakai munka, vagy hosszú munkaidő. Szerlecsek, Krisztus Szerlecsek mit gondol erről, és a ilyen hosszú munkaóráknak az egészségre gyakorolt hatásáról? Említették a türingei görög projektet. A görögök egyik tapasztalata, amit más országokban is ismernek, az az volt, hogy a szakiskolák hát borzasztó nagy távolságban vannak a jelenlegi munkaerőpiaci követelményektől. A CEDEFOP konkrétan hogyan tudja segíteni a szakiskolai képzéseket. És végül Madeleine Szervánhoz fordulok. Nagyon fontosnak tartottam, amit elmondott a tevékenységükről, de arról nem hallottam semmit, hogy eh, hogyan eh, lehetne az adott országban a szociális partnereket is eh, bevonni az alapítvány munkájába. Hogyha már tolmácsok még 5 percet rá dolgoznak, akkor mindegyikük 5 percig Hát ami azért nagyon hosszú idő, ezt önök is tudják. Krisztá Szedlecsek. Az első kérdéssel kezdjem akkor? Steinrück mondja, eh, tette fel ezt a kérdést, ezért németül válaszolnék. A kis és mikrovállalatok, eh, vállalkozások támogatásával kapcsolatban mi is a helyzet, mit tud tenni az ügynökség? két fontos tevékenység közül az egyiket említettem, ez az online interaktív kockázat értékelés. Ez egy olyan eszköz, ami segíti a kisvállalkozásokat, hogy például munkahelyi értékelést végezzenek. Ez az alapja bármilyen intézkedés meghozatalának. A tanulmány is kimutatta, hogy az elmúlt években ez az, ezt az eszközt ezt kis és mikrovállalkozások sok ágazatban nagyon szívesen használták. Ez a közösség tehát egyre bővül, és ez csak egy példa arra, hogy mi alapítványok közvetlenül hogyan tudunk valamit tenni a vállalkozások szintjén, közvetlen az üzemekben, munkavédelmi stratégiánk réteznek a tagállamokon. Fontos lenne több tájékoztatást adni arról, hogy mire van szükségük a kis és mikro vállalkozásoknak. Fel akarjuk mérni, hogy milyen kínálatok léteznek, és milyen feladatok várnak még ránk. A következő kérdéskör a stress at work, a munkahelyi stressz kérdésköre volt. Itt felmerült a külső külvilág részéről érkezett stressz is. A kampányunkban azt tapasztaltuk minden tagállamban, hogy itt mindig vegyes a kép. A vállalatnál keletkezett stresszhez társul a külvilágról érkező stressz a munkadók és a vállalatok kell, hogy segítsenek a munkavállalóknak abban, hogy megfelelően tudják kezelni ezeket a stressz hatásokat intézkedéseket kell tenni ennek érdekében, hogy valóban kapjanak ilyen segítséget a dolgozók, és lehessen persze csökkenteni a munkahelyi szintű stresszt, az is fontos, de fel lehet használni például a munkahelyi egészségnevelési intézkedéseket, ami egyéni igényekhez igazodik, és ez kiegészíti a külső tényezőket. Persze az embereknek lehet más stresszforrása is, a családi szintű, vagy magánélethez, gyerekneveléshez kapcsolódó. Ez a stressz szint azonban a visszajelzéseink szerint általában nő, és ezért mindenképpen kezelni kell minden stresszforrást, a munkahelyen kívüli stresszforrásokat is, és lehet sokat tenni a jobb munkaszervezéssel is. Ahogyan elhangzott, és tudják, készítünk olyan tanulmányokat, és vannak olyan rendezvényeink, amelyekkel egyszerre több témával is foglalkozunk. Az Osánál persze nem megyünk egyedül, együtt működünk a Eurofunddal is, és a Cerepoppal is, például a legújabb kampány, az idősödő munkavállalók kampány keretében. Felhasználjuk a Eurofundnál és a Cerepopnál képzett eh, munka eredményét, a publikációkat, és megpróbáljuk az összes munkaerőpiachoz, vállalatokhoz, munkahelyekhez kapcsolódó kutatást egy kicsit összevezetni. Az egészségesen, egészséges öregedés kampány, erre is rákérdeztek, sok helyen nem ismerték fel elég korán ennek a jelentőségét. Azt akarjuk, hogy az emberek egészségesek maradjanak nyugdíjas korukig, és persze azután is, akkor nagyon komolyan kell venni a munkahelyi egészség és biztonság kérdését. Van egy két éves projektünk, ami világossá tette azt, ugye idősebb munkavállalókkal foglalkoztunk, hogy milyen hatásosak lehetnek különböző szinten meghozott intézkedések. Egyik szint a szakpolitika, itt lehet stratégiákat elfogadni, kutatást finanszírozni, hogy ezáltal javuljon a helyzet, lehet segítséget adni a vállalatoknak, de emellett ott van maga a vállalati szint is, ahol szintén lehet eh, fogalmatosítani intézkedéseket, és nagyobb erőfeszítéseket lehet tenni a munkavédelem, munkahelyi egészség és biztonság területén. Nagyon nagy érdeklődést tapasztaltunk, ezért elemezni fogunk négy klasztert is Európában, és itt ebben a négy klaszterben más, hogy állnak hozzá ez a kérdéshez. A legjobb az a klaszter, ahol már korán elkezdik kidolgozni a stratégiákat, Sajnos abba kell, hogy nem egyszerűen elment a hangom. Köszönöm szépen, nagyon bátorító azt látni, hogy a front office azt mondja a back office-nak, általában dolgozó ügynökségeknek elmondja, hogy mi is a tevékenység lényege. Mikrofon kérnénk. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a 16-os, 17-es programok megfelelő irányba mozdulnak előre, haladnak. Az elnök néhány perccel ezelőtt említette a megszorításokat a költségvetés összeget csökkentésének kérdését. Nos, a teljes EU költségvetés kevesebb, mint 2%-áról beszélünk, amikor több pénzt kérünk, akkor minden indoklás megvan, minden indokunk megvan erre. Ha megnézzük, hogy milyen sok ügyet vetettünk fel hogy visszatérjünk az kérdésre, ami ugye a, gyakorlati, a gyakornoki programokat illeti, ezek nagyon ö, bátorító eredményeket mutatnak. Az oktatás és a ö, ö, foglalkoztatás itt a egymásra Máltán, Litvániában, Olaszországban, Szlovéniában, különösen Görögországban is, ahol, ahogy az elnök mondta, amikor a szakképzésről és a ről beszélünk, ott éppen ezek azok a hidak, amelyeket föl kell építenünk a két ágazat, a képzés, illetve a szakképzés, illetve a foglalkoztatás között. A Szedefopon belül felállítottunk egy új munkacsoportot, amelynek az a feladata, hogy ki tűzze, hogy hova kell eljutni legalább 2017-ig a Szedefopnak intézkedési tervvel együtt hogy az a kérdés, hogy hogyan tud tudunk a menekültek válságával, kérdésével is foglalkozni. Megjelent ugye egy európai e, irányelv a formális és informális e, e, tanulmányok validálásával kapcsolatban úgy gondolom, hogy e, ez az, ami minden más e, menekült politikánál fontosabb lenne, e, hogyan tudjuk meghatározni, hogy mihez értenek, mihez nem értenek, milyen készségekre van szükségük, nyilvánvaló az elsődleges készség az a nyelvtanulás, a, a magatartás beli készségek, az informatikai készségek, és így tovább. Egész sor olyan ügy van, amely még mindig nem világos számunkra ez lenne a prioritásunk. Vannak olyan eszközeink, amelyek a profilérozást szolgálják Svédországban, Németországban. Hogyha vannak már olyan eszközök, amelyek már léteznek az EU-ban, például az Európász vagy az Európai Unió készség panorámája, skills panoráma, ami ugye tavaly indult, olyan eszközök ezek, amelyeket nem lenne szabad, hogy a polcon porosodjanak, és megegyék az egerek. Whether there is synergy between... Ha nem gyakorlatba kéne áthelyezni őket. Mert van tudásunk, amelyet meg tudunk egymáshoz osztani szemináriumokon keresztül. Ez egyik ilyen tevékenység. Pont ez az egyik tevékenységünk részt, amit egy másikat, amelyet együtt szervezünk évente kétszer. És ezek alapján tudjuk a szinergiát megteremteni a tevékenységeink között. Aztán milyen igények vannak, illetve van így pontosabban. Az a tréning, képzési formák, amelyek eh, a nem iskolarendszerű oktatásban valósulnak meg. Hogy lehet a feleket összehozni, hogy lehet eh, levonni eh, a tapasztalatok tanulságait, tulajdonképpen milyen tanulásnak milyen kultúrája van a szervezeteken belül, hiszen vannak olyan szervezetek, amelyek befektetnek a tanulásba, és ezt bizony más cégekhez át lehet vinni. Ami a cégeken belül gyakornoki állásokat illeti, szeretnénk készíteni egy mobilitási scoreboardot, egy pontozási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy a szakképzésben lehetővé tegyük a, mind a hallgatók, mind az, a, a, a képzők, oktatók számára, hogy mobil módon tudjanak a tagállamok között mozogni. Persze folyamatosan hangsúlyozok, mennyire fontos a matematika, a tudományos, műszaki ismeretek, a nyelvi ismeretek, a vállalkozói ismeretek oktatása, illetve a magatartási normák képzésszerű átadása. Egyre több vállalkozó cég meg a szörefoknál, mint korábban. Kezdjük, kezdjük felnyitni, megnyitni az ajtókat a magánszektor felé, hiszen tudjuk, hogy a magánszektor hozza létre a munkahelyeket, fontos, hogy minden szempontból benne legyenek a munkahelyteremtési programjainkban. A Szedefop legalább két programot, folyamatot tudok említeni, a Kopenhágai folyamat 2002-ben indult, amely a brüggusi, majd a rigai programok formájában él tovább. Ezen kívül azonban vannak bizonyos európai eszközök is, amelyek lényeges elemei a munkáknak, hiszen ez az, ami a mobilitást megteremti, vagy, vagy éppenséggel, ha elmarad, akkor ellehetetleníti a tagállamok között. Úgy gondolom, hogy többé-kevésbé minden kérdésre válaszoltam. Köszönöm szépen a visszajelzésüket. Ich darf nun die... Köszönöm James Kalehának. Kérem a tolmácsokat, hogy hagyjanak nekünk még néhány percet. Még két kollégát akarunk, két ügynökséget meghallgatni. Madeleine Szerban. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Nyilván azt kell gondolok, hogy minden a következő. A demokratizálódás kapcsán Eh, fontos, hogy a, a személyzetnek is köszönhet, mondjunk. Eh, itt van ma velünk az ITF eh, személyzeti bizottságának a vezetője, nélkül nem lehetséges ez az együttműködés. A demokrácia Európában alapérték, de ez a világ nem minden részén van így. Hogyha nincs eh, demokrácia, amely biztosítaná eh, az együttműködést, a, összes érintett eh, bevonását, akkor semmit nem fog működni. Fontos, hogy ezek a partnerek ne csak egy családi fotó elkészítésről jöjjenek össze, hanem valóban képesé tegyük őket arra, hogy megbízható partnerek váljanak. Azt figyeljük meg, hogy tulajdonképpen fejlődés látható a demokratizálódás folyamatában a munkavállalók bevonása terén, azonban a tagállamok támogatása van szükség ahhoz, hogy a szakképzésben a, szakszervezetek bevonása is megtörténjen. Ez akár jelölt országokban is kérdéses ami a vállalkozói készségek elsajátítását illeti, ez Fontos, hogy valamennyi országban a tanmenet része legyen, a tantervek része legyen. Például eh, Libanonban, eh, akik ugye a levantei kereskedelem eh, hagyományai alapján született kereskedők, velük együttműködve ugyanezt Jordániában, Tunéziában, Marokkóban is meg folytatunk ilyen programokat, de egyúttal az ott tanárokat is tanítjuk, képezzük, nem elég, hogy ez a ezeket az ismereteket beépítsük a tantervbe, hogyha maguk az oktatók nem ismeretik, ismerik ezeket a területeket. Ezen kívül vannak programjaink a fiatal, illetve a női vállalkozók számára. Európában úgy gondolhatjuk, hogy a nők részvétele eh, eh, teljesen természetes, Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek, akár, ennek összesen csak mintegy 50 éves hagyományai vannak Európában is, így nagyon sokat kell tennünk, és talán a közeljövőben erre kell koncentrálnunk. Ami a nem iskolarendszerű oktatása, a NEEDS-re vonatkozik, köszönöm Lambert úrnak ezt a felvetést. Ez az egyik legfontosabb ügy, hiszen hogyha belegondolunk abban, abban hogy 2,8 millió fiatal ember él Szíriában, aki eh, nem tud iskolába járni, nem tud képzéseken részt venni, és nincs munkája. Eh, eh, meglehetősen korlátozott integrációs lehetőségeik vannak, és Szíria az egyik ország, amely munkában részt vesz. Ugye, hogyha mindezt áttekintjük, és ezeket az embereket rögtön a, a, belegondolunk abba, hogy ezek az emberek mennyire kívánnak téve radikalizációnak, e, akkor bizony ezt komolyan kell venni, e, és esélyt kell adnunk nekik. Úgy gondolom, hogy olyan munkát szeretnék végezni ezekben az országban az Európai Uniós ügynökségekkel, együttműködve, és nem mennék bele részletekbe, a palesztin menekültek képzésével jó tapasztalataink vannak például. Ez nagyon fontos. Azt is jól tudják, hogy a menekültek vannak az IDF partnerországaiban is, Libanon, Jordánia, Törökország ilyenek, itt nagyon sok munka van itt, és abszolút fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük. Szeretnék köszönet mondani azért a kérdésítés, amelyet Ukrajnára vonalkozik, Örülök, hogy emlékezett a tavalyi kérdése, valóban befejeztük az Exante hatástanulmányt az iskolai rendszer optimalizásával kapcsolatban, és nagy benyomást gyakorolt ránk, hogy Ukrajnában az összes, úgy mondom, miért mondom, az összes régió azon dolgozik, hogy a készségek és a piaci szükségeket, szükségletet össze harmonizálják és egyéb kérdésekre nem eh, térnék ki. Köszönöm szépen. Juan Menéndez Valdez. Köszönöm szépen. Szeretném az utolsó észrevétel kezdeni a digitális átlát, átállással, a, a forradalmi változásokkal. Több alkalommal eh, jeleztük már, hogy ez megvalósul, de most ezúttal valóban exponenciális lesz a változás. A struktúrális változásokat monitorozzuk, és nyilván az, hogy a közepes munkák terén van egy nagy űr, tehát nem az alacsonyan képzett és a nagyon magasan képzettek, a rutin tevékenységekhez kötődik. Nem csak a rutin jellegű munkák helyébe állhat technológia, hanem minden előrejelezhető PET rendszer vagy séma szerint működő munkafolyamat esetében és az biztos, hogy nem csak a rendelkezésre álló munka mennyisége változik meg, hanem a munka jellege is, tehát az, hogy hogyan dolgozunk, milyen munkaidőben, milyen kapcsolatrendszerben a munkáltatóval, hogy egy teljes munkafolyamatról gondoskodunk, vagy csak egy részfolyamatról, stb. stb. Felvetődött a kérdés, hogy akkor mire van szükség a jövőben, mit jelezhetünk előre, nem tudjuk foglalkoztathatóság, ez a válasz, mit jelent a foglalkoztathatóság? Nos, az, hogy folyamatosan készen álljunk arra, hogy átképezzük magunkat és alkalmazkodjunk. Nagyon fontos a probléma, megoldókészség, ez nem egyfajta szakmához kötődő követelményként jelenik meg, vagy egyfajta környezethez kötődő követelményként. Stámbruk asszony kérdése a munkahelyek minőségére vonatkozott, a a munkafoglalkoztatás színvonalát 25 éve monitorozzuk. Ha megnézzük a változást, azt látjuk, hogy elég stabilak az eredmények, nincsenek drámai változások. Bizonyos területek javulnak, bizonyos területeken romlik a minőség, és kicsit aggasztóbb a helyzet, de nincsenek kiugró eredmények A kép, amit kapunk, azt mutatja, hogy az európai munkavállalók motiváltak, illetve több a női vezető, jobb a munkaidőbeosztás, tehát összességében elégedettek a munkavállalók, ugyanakkor vannak negatívumok is, kockázatok, a veszélyek, társadalmi eh, környezet is nagyban kihalt a munkavégzés intenzitása növekedett, a függetlenség önállóság és a nemi szegregáció továbbra is megvan, és a nők többet dolgoznak, hogyha a nem fizetett munkaidőt is eh, kalkuláljuk. Eh, ez tapasztalható a tanulmányokban. a se oktatásban részt nem vevők és se nem dolgozó emberek esetében is több alcsoportról kell szólni, egyiküknek aggasztó, másiknak kevésbé aggasztó helyzete a nagyon hosszú távú fiatalkori munkanélküliség nagyon aggasztó, illetve akik később váltak munkanélkülévé, mert elvesztették a motivációjukat, és fontos kategóriát jelentenek a fiatalok, vagy ifjúság garancia végrehajtásán sok múlik, és a munkatársak e, szakképzettsége nagyon fontos lesz nálunk. A meg nem felelés, a mobilitás hiánya, 40%-a az embereknek azt mondja, hogy nem találnak megfelelő munkahelyet, akarjuk-e a mobilitást javítani, vagy éppen, hogy meg akarjuk akadályozni. Most erről szól a vita. Egyes kutatásokban azt látjuk, hogy nincs sok ösztönzés, még az országon belüli mobilitás irányába sem. Ugye van ennek haszna és hátránya, és valószínűleg több a haszna, ami a munkáltatókat illeti az ismeretek kezelése, a foglalkoztatottakkal való bánásmód, mindezen területeken a munkahely teremtésben tudunk tanácsot adni a foglalkoztatóknak. És López úrnak spanyolul válaszolnék. Nyilvánvaló, hogy a fizetések megosztása, olyan, megoszlása olyan ügy, amelyet elemeztünk nyilván, e, a jövedelmek, e, és nem csak a fizetések megosztására e, folytatjuk a munkát. Az egyenlőség ezen a szinten valóban fontos ügy nincs akkora, vagy nem nagyobb ez a különbség, mint az Egyesült Államokban, azonban tendenciák voltak, a válság előtt és a válság után. A válság előtt volt egyfajta zárulása ennek az ollónak, és sajnos nincs időm, órákon keresztül tudnék beszélni, de sajnos nincs több időm. Nagyon szívesen hallgatnánk még önt, akár egy óráig is. Az önök munkája rendkívül fontos számunkra, nem csak a mi szakbizottságunknak, ezt gondolom ki sekem külön hangsúlyoznom. Kérném arra is önöket, hogy összes munkatársuknak továbbítsák a szakbizottságunk köszönetét, üdvözletét a jövőbeni társadalmi fejlődések fényében ezeknek a kérdéseknek a jelentősége a jövőben még nagyobb lesz, és ezért arra kell majd koncentrálnunk, hogy megmaradjon az önök munkaképessége, vagy akár tovább bővüljön is, hogyha az ügynökség, mi ügynökségeinkről beszélek, hát nyilván nem akarjuk önöket privatizálni. Hogyha más szakbizottságokkal együtt szeretnénk mi is részt venni az önök tevékenységében, és ha bármiben hozzá tud járulni az Európai Parlament az önök munkájához, szívesen megtesszük. A titkárságunk nagyon kreatív szokott lenni. Reméljük, hogy nem sokára ismét üdvözölhetjük önöket. Mindenkinek köszönöm, az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsoknak is, hogy tovább dolgoztak, és 10, március 16-17-én tartjuk a következő ülést. Thank you. Hmm?